Meine sehr geehrten Damen und Herren! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szavazással folytatjuk, két részre bontva, mert megszedjük az ülést a, az ünnepélyes ülés miatt, és aztán azt követően folytatjuk majd a szavazást. Tehát most először a kohéziós politika témájában folytatjuk, ki van mellette, a jelentés mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következő jelentés, az Omárie, Omárzsi jelentés, a legkülső régiók struktúrális alapok egyébként egyéb programon név szerint fogunk szavazni. Ebben a jelentés tárgyában megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következő. Szót kér? Nem. A Tajrer jelentés. Egy szavazás lesz, ki van mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. De Baker jelentés. A jelentéstevőt illeti most a szó, de Baker úr parancsoljon. Uh, Köszönöm, elnök úr. Az ALDE nevében szeretném, hogy az áprilisi részplenárisra uh, hallasszuk el a szavazásra 177-es cikkre való hivatkozással. Köszönöm. Ki van mellette, ki támogatja ezt a javaslatot?